lezárjuk ezt a pontot, és holnap szavazunk erről, szokás szerint 11 óra 30-kor. Úgyhogy az egész jelentésről és módosít indítványokról akkor kerül ö, szavazás. Néhány bejelentéssel kellene beszámolnom. Két álláspontot kaptunk a, a olvasatban, illetve ennek indoklásáról a bizottságtól is, a jelenlegi ülés jegyzőkönyvében lesznek a címek feltüntetve. A parlamentnek három hónap áll rendelkezésére a reagálásra, ez pedig holnappal indul. Egyébként október 26-án 2012. október 26-án. Ezen kívül a zöldektől kaptam jelzést kijelölésre a parlamenti szakbizottságokba, erről is a jegyzőkönyv fog majd részleteket tartalmazni, ha csak a jóváhagyásig nem tiltakozik valaki ez ellen. Köszönöm. Napirendünk következő pontja Eider Gariával Rubial asszony jelentése, innovatív pénzügyi eszközök a következő több éves pénzügyi kerettel összefüggésben címmel. Úgyhogy Kártya Fábál asszonyt, a jelentés készítőjét szeretném felkérni, hogy adja elő a témát. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, Lewandowski biztos úr. Ismét összejöttünk itt a plenáris ülés teremben, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak azoknak, akik állásfoglalások formájában például segítették a munkámat. Három alapvető mozgató rugó volt, amikor ezt a amiért azt mondhatjuk, hogy ezek az innovatív pénzügyi eszközök elengedhetetlen eszközei az intelligens, fenntartható és befogadó növekedés előteremtésének ezek az eszközök eh, az elmúlt években zsugorodtak, és a gazdasági pénzügyi válság 2008 óta csak erősítette ezt a folyamatot. A projekt támogatók, a kis- és középvállalkozások egyre szigorúbb hitelezési kerettel, egyre nehezebb hitelezéshez való hozzáféréssel kell, hogy számoljanak. A bizottság az Európa 2020-as stratégiát szeretné végrehajtani, és 1,6 milliárd eurót irányoz erre elő. Köszönjük, hogy támogatnak minket az innovatív pénzügyi eszközök felhasználásában is, hiszen ezek lehetővé teszik, hogy tőke átétel révén az általunk előirányzott források hatását megnöveljék így aztán a problémás hitelek, a hitelezés kiesése is áthidal, ható. Ezek az innovatív pénzügyi eszközök lehetővé teszik azt is, hogy olyan pénzügyeket, forrásokat bocsássunk a reálgazdaság részére, amely az európai értékteremtést növeli. Ezekkel a pénzügyi eszközökkel régóta dolgozunk, és vannak olyan értékelések, tanulmányok, amelyek rendszeres vizsgálatnak vetették ezeket alá, és javításukra tettek javaslatot. Azt mondják ezek a tanulmányok, a számukat növelni kell, és az ő alkalmazási lehetőségeiket is ki kell szélesíteni. Annak érdekében, hogy a kockázatokat szét tudjuk teríteni. Másodszorban szeretnénk, egy olyan tőke és adósság platformot is felállítani, amely lehetővé teszi ezeknek az eszközöknek a koherens alkalmazását. Ezen túlmenően szeretnénk egy világosabb, átláthatóbb, egyszerűbb jogi keretet is megteremteni eh, a támogatók, a pénznyújtók számára, és a közszférából, illetve a magánszférából érkező eh, érdeklődők számára. Ezek az innovatív pénzügyi eszközök rugalmasak, úgyhogy a megváltozott helyzethez is gyorsan képesek alkalmazkodni. A parlament és a tanács az egyes innovatív pénzügyi eszközöket megfelelő pénzügyi forrása kerettel szeretné ellátni. A parlament és a bizottság egyet ért ezzel, és értékeli ezeknek az innovatív pénzügyi eszközöknek a jelentőségét. Ugyanakkor ezek olyan eszközök, amelyek mindenképpen pozitív hatással fognak járni, de nem feltétlen rövid távon, hanem csak középtávon, és a hosszú távú hatásaikra még nem, nincsenek prognózisaink. Vannak megbízható pénzügyi termékeink a befektetések számára, amelyek lehetővé teszik, hogy a közép és hosszú távon mutatkozó megtakarításokat a fenntartható fejlődés támogatására fordítsuk itt az Európai Unióban. A bizottság éppen ezért a beruházási lehetőségek területén az új innovatív pénzügyi eszközök bevonásával az új lavaslatot dolgoz ki, és szeretne egy megfelelő jogi kereket teremteni az új pénzügyi eszközök számára, a beruházási lehetőségek számára és a megfelelő felügyeleti előírások megteremtésére, amelyek megfelelnek a Bázel 3-as előírásoknak és a szolvencia kettő irányelvnek is. Én arra szeretném kérni az Európai Tanácsot, hogy csatlakozzon a parlament és a bizottság által végzett munkához. Köszönöm szépen, Ider. Most pedig megadom a biztos úrnak, barátunknak, kollégánknak, Lewandowski úrnak a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, ma már nem először állok itt önök előtt, és sajnos sen, miniszterek nincsenek jelen. Üdvözlöm a bizottság nevében ezt a jelentést. Valóban becsüljük jelentéstevő úr erőfeszítéseit. Ha ugye nagyon egyszerű is ezt kimondani, és tudjuk azt is, hogy milyen támogatottság áll az önjelentése mögött. Fontos nekünk a parlament elkötelezettsége az iránt, hogy a pénzügyi eszközöket és a 2014-20 közötti időszakra számított jelentőségüket megnöveljük, ugyanis nagyon nehéz helyzetben vagyunk, és a költségvetés minden egyes euróját minél hatékonyabban kell, hogy elköltsük, ezért kell ezeket az innovatív pénzügyi eszközöket most bevezetni. És igaza van, nem a költségvetés helyett kerülnek ezek bevezetésre, hanem pontosan azért, hogy hatékonyabbá tegyék azt. És nem a garanciák, illetve a hitelek, kölcsönök helyettesítésére kerül majd sor, hanem azok hatásának a jobban kihasználhatóságára mind, tehát meg kell próbálnunk a rendelkezésre álló forrásokat minél jobban kihasználni, nem az a szándékunk, hogy helyettesítsük a költségvetést, vagy azokat a kölcsönöket, amelyek az európai költségvetés számára nélkülözhetetlen jelentőségűek. Miért is van ezekre szükség? Azért, mert egy nagyobbak a szakadékok, látjuk, hogy a kockázatot elutasítják, különösen a bankszektorban. A bankszektor az európai finanszírozás egy harmadát képviseli, ez pontosan ellenkezője annak a helyzetnek, amikor egyharmada a tőkepiacokról származott, és most a, a hitelszűke miatt nagyon félnek kockázatot vállalni, különösen hosszú távú konstrukciók kapcsán pedig nagyon fontos lenne, hogy a kockázattól való félelmet, tartózkodást csökkentsük, annak érdekében, hogy főleg a közlekedés, az energia és a távközlési területekre be tudjunk fektetni. Most a kísérleti projektekkel kapcsolatban örömmel számolhatok be arról, hogy az Európai Befektetési Bankkal, Beruházási Bankkal aláírtunk egy megállapodást nagyon érdekes kísérleti projektekről. A jelenlegi 2007-től 13-ig tartó költségvetési keret, több éves keret keretében, és ez is teljes mértékben megfelel annak, hogy ez nagyon szigorú költségvetési jogszabályok alá kell, hogy tartozzon, hiszen többek között az a feltétele, hogy a költségvetés elkészítő intézményeket teljesen mértékben bele kell vonni a munkába, és az munkáról készülő jelentésekbe is. Nagyon fontos a rugalmasság is, ahogy ezt a jelentése is tükrözi, hiszen a piac változásaira, a helyi körülményekre mindig tekintettel kell lennünk. Ezért is nagyon fontos és egyre fontosabb a pénzügyi eszközök szerepe, mivel ezeknek kell betölteni a szakadékot a között, hogy Európának mire van szüksége, és a között, hogy mire képes jelenleg a jelenlegi pénzügyi helyzetben és a költségvetés fényében. Köszönöm szépen a hozzájárulását. Ez is támogatni fogja majd a válságból való kilábalást. A megszorítás mellett valóban jó kilátásokat kínál Európának. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig Jean-Pierre Odi következik Köszönöm, elnök úr, a szót. Biztos úr, először is Jana Ivánovát szeretném kimenteni, aki más parlamenti tevékenysége miatt nem tud itt lenni, és arra kért, hogy a Kokobú jelentését összegezzem. A bizottság elismeri, hogy ezek az innovatív eszközök hasznosak a multiplikátor hatás elérése céljából többek között, de felhívnám a figyelmet a számvevőszék ajánlásaira a kockázatra, az átláthatóságra, az elszámoltathatóságra többek között, illetve arra, hogy meg kell erősíteni az uniós munkatársak számát ennek alkalmazására. Nem szabad ezeket az eszközöket, elnézést, mondja az előadó, nem szabad elfeledkezni a magán szféráról sem, tehát ne torzuljon a pénzügyi ö, piac. Sajnálom, hogy nem tanulmányoztuk a felhasználók kérdését, például a transeurópai közlekedési hálózatokat, amelyek azonnal rentábilisek lettek volna. Köszönöm szépen, Odi úr. Most pedig egy percben Antoni Kancsian úr következik az Ipari Bizottság nevében. Annyit szeretnék még mondani mindannyiuknak, hogy innen az elnökségi pódiumról az teljes nevét ismétlem a szakbizottságoknak, nem csak a rövidítéseket, úgyhogy ezért történik mindez, tehát ipari, kereskedelmi és kutatási szakbizottságról volt szó, ennek nevében beszél Antonio Kancsáni úr egy percben. Köszönöm, elnök úr! Minden egyes érvelés abból kell, hogy kiinduljon, hogy a rendelkezésre álló költségvetést ö, vizsgáljuk, ami nem elegendő. Nem szabad persze ö, csak egy-két területre koncentrálni. Értékelni kell az innovatív pénzügyi eszközöket, amelyek olyan sajátos alapok, mint például a projektkötvények és egyebek. Ezeket kellene felhasználni, végpedig a PPP, a magán és az állami részvétel összefogása keretén belül, ahol is megfelelő infrastruktúrális, virtuális és kézzelfogható eredményeket tudunk elérni. Ezen kívül a kötvényekre azért is van szükség, hogy ezek fent, a projektek fenntarthatóak legyenek, és gyakorlatilag itt hosszú távú kölcsönökről van szó, nem pedig olyan adóságokról, amelyeket felhalmozunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves kollega. Kléva asszony kap szót kettő percben a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében. Finančni instrumenti v okviru EU predstavljajo finančno podporo iz proračuna. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unión belül ezek az innovatív pénzügyi eszközök támogatni, támogatniuk kell a tőkebefektetéseket, a közszféra költségvetéseit, és így kell hozzájárulniuk a növekedéshez. A privát szektornak a közreműködésével a beruházásoknak a volumene az Európai Unión belül rendkívül mértékben megnövekedhet. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Kárdia Zabá kollégánknak, mert ugyanis ő a legtöbb módosító indítványban foglaltakat átvette a jelentésébe. Egy-két pontra szeretnék csak összpontosítani, amelyek fontosak szerintem, és amelyek ezeknek az innovatív pénzügyi eszközöknek a kohéziós politikában való alkalmazását érintik. Ugyanis ezek az eszközök a kohéziós politika céljának elérésében rendkívül fontos szerepet játszhatnak, hatékonyabb eszköz, forrás felhasználást tesznek lehetővé a közféle számára. Ezek a finanszírozási eszközök a kohéziós politikában mindenképpen korlátozás nélkül kell, hogy alkalmazást kapjanak, és így teszik lehetővé a magánszférának a közberuházásokban való hatékony részvételét, a, és így fogják támogatni a közös regionális kohéziós politikánkat. Nagyon fontos véleményem szerint, hogy ezek az eszközök valamennyi kohéziós, strukturális alapban, azok programjaiban alkalmazást kapjanak, és fontos, hogy ennek során megőrizzük az alkalmazásuk egyszerűségét és átláthatóságát. Ezen túlmenően szükségünk van egy világos jogszabályi keretre, amely ideje korán feláll már, tehát mindenképpen az új Eh, programozási időszaknak a kezdete előtt. Hogyha ezeknek az innovatív pénzügyi eszközöknek a sikeressége a célunk, akkor fontos, hogy eh, az ezzel kapcsolatos elszámolási kapacitásokat is rendelkezésre bocsátsuk, úgy a közféra, a közigazgatás, mint a bankok, az egyéb eh, finanszírozók és a fogyasztók esetében. Ezen túlmenően az is fontos, hogy ezeknek az eszközöknek a megnövekedett felhasználása mellett is mindenképpen a kockázatokat megfelelően kezelő áttekintéssel rendelkezzünk a piacról, tehát olyan mechanizmusokat alakítsunk ki, amelyek az EU Európai Uniónak a költségvetési végrehajtását megfelelően kiegészítik. Köszönöm szépen. Kleva asszony, az ön hozzászólása során csak arról értesítettek, hogy talán kicsit túl gyorsan beszélt. Ez óriási problémát jelent, mert nagyon sok uh, tolmácsfülke egy másik tolmácsfülke segítségével dolgozik. No era, no era muy rápido y sin embargo los intérpretes me estaban transmitiendo su angustia al no poderla seguir. Úgy tűnik számomra, hogy problémás volt uh, a munka, úgyhogy kérem legközelebb lassabban beszéljen, akkor hatékonyabb lesz a kommunikáció. Ez, ezek voltak tehát a szakbizottsági hozzászólók, most a frakciók következnek, Dominik Riké következik. Kettő percben. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, elnök úr, kedves kollégák! Először is üdvözlöm az előadó munkáját, kiválóan kezelte a kérdést, és kiváló együttműködés szellemében dolgozott támogatni kell ezeket a javaslatokat, mert lehetővé teszi a reálgazdaság finanszírozását, és a foglalkoztatottság és a növekedés célkitűzéseinek elérését segíti. Ahogy e-, ezt a biztos úr is említette, költségvetési lendületet adhat projektjeinknek. Azért egy-két megjegyzést engedjenek meg. Először is nem kaptak elegendő finanszírozást a megfelelő projektek. Másodszorban az unió átláthatóságára is szükség van, mert hogyha ilyen összetett folyamatoknak tesszük ki, talán halványul. Már most sem kiváló, úgyhogy nem szabad elvesznünk ezekben. Harmadsorban a költségvetési hatóság szükséges ellenőrzése, illetve ezen eszközök rugalmasága között meg kell találnunk a megfelelő arányt, hogy vonzóak legyenek a befektetésekhez. Végezetül szeretném hangsúlyozni azt, hogy milyen fontos, hogy ne komplex termékekhez kapcsoljuk ezeket az eszközöket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Piké úr. Most a szocialista frakció nevében két perccel megadom a szót Jön Ferm úrnak. Eh, Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Gárdia Zabá Rubiál asszonynak, hiszen kitűnő munkát végzett amikor ezt a jövőben mutató jelentést kidolgozta. Úgy gondolom, hogy itt a válság kapcsán nem csak tűzoltó intézkedésekre van szükség, hanem hosszú távú perspektívikus intézkedésekre is annak érdekében, hogy a növekedés támogató beruházások volumenét bővíteni tudjuk. Itt a növekedés teljesen visszaesett, ez vezetett a válsághoz. Nem csak ezt kell felismernünk ugyanakkor, hanem azt is, hogy a beruházások is hiányoznak. És most gyakorlatilag a beruházások alacsony szintje miatt kell aggódnunk. Ahogy az előadó elmondta, a beruházásokra szükség van. Ugyanakkor a megszorító intézkedések a költségvetési politika területén úgy európai szinten, mint tagállami szinten, illetőleg a bankszektorban tett megszorítások oda vezettek, hogy nincsenek már beruházási források, tehát új forrásokat kell biztosítanunk. Ezért ilyen jók ezek a projektkötvények. Ezeket teszteltük, megvizsgáltuk az általam kidolgozott jelentés nyomán is. Arról kell gondoskodnunk, hogy az Európai Uniós költségvetések attraktív eszközöket tudjanak felhasználni. Így például a nyugdíj alapoknak a pénzeit lehetne ilyen projektekbe való beruházásra felhasználni, ahelyett, hogy látraszóló betétben tárolnák őket. Itt elhangzott az, hogy már konkrét projektek is elindultak. Az a fontos, hogy ez a kísérleti időszak megfelelő ellenőrzésen essen át. Az elkövetkezendő években növelni kell eh, ezeknek a projekteknek a számát, és talán más utakat is ki kell próbálni, amelyeknek potenciáljuk van. Én úgy gondolom, hogy a recesszióból egyre inkább képesek leszünk a foglalkoztatás segítő intézkedésekre áttérni, és ez szükség van ezekre az eszközökre is. Köszönöm szépen. Most a liberálisok nevében két és fél percre Ann Jensen asszonynak adom a, meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ALDE frakció már nagyon régen szerette volna, hogy az Európai Uniós költségvetés nem csak hozzájárulás lenne, hanem valóban politika ösztönző költségvetés lenne, garanciák, kölcsönök és egyéb eszközökön keresztül. Nagyon régen kívánjuk már ezt, és ezért üdvözöljük igen nagy örömmel a bizottság nyilatkozatát. Nagyon jó gondolatokat tartalmaz ez a nyilatkozat, és Érdemes most megemlíteni azt, hogy az Európai Beruházási Bank valóban sikertörténetet tudott létrehozni ebben az igen kemény válságos helyzetben. Ebből is tudunk tanulni. Több tőkét kell biztosítanunk a projektek végrehajtására az olyan területeken, mint a kutatás, az innováció és a közlekedés, hogy csak néhány példát hozzak. Ezek nagyon különböző területek, és ez mindezeken a területeken a piac segítségével és az Európai Uniós költségvetés segítségével lehetséges újabb forrásokat szerezni, és ilyen módon sokkal nagyobb pozitívabb hat, hatást tudunk gyakorolni versenyképességünkre, a növekedésre és a munkahely teremtésre, a foglalkoztatásra is. És végül is mindennek ez a lényege. A bizottság a pénzügyi eszközök széles skáláját javasolta, és valóban nagyon jó ötletekkel állt elő. De azt nem mondhatjuk ugyanakkor, hogy az új pénzügyi eszközök helyettesíthetik a támogatásokat, illetve csökkenthetik az Európai Unió költségvetését. Ezt a biztos úr is aláhúzta. Én is aláhúznék valamit, például a projektkötvényekkel kapcsolatban, amely, amelyekről elindítottuk a kísérleti projektet hiszen az Európai Uniós garanciák lehetővé teszik majd a nagy közlekedés, illetve energiapiaci projekteknek, hogy kölcsönpiacról finanszírozhassák magukat a projektkötvények segítségével. Ilyen már létezik az USA-ban, ahol nyugdíjpénztárak és más, más intézetek ilyen célokba, ilyen kötvényekbe fektethetik a pénzüket, és biztosíthatják a megfelelő, viszonylag biztonságos nyereséget. A kísérleti projekt arra megy ki, hogy a piac érdeklődését leteszteljük az ilyesfajta projektek iránt, és lehetséges, hogy néhány év múlva már valóban létezni fog egy ilyen piac az Egyesült Államokéhoz hasonlóan, és ennek segítségével kikerülhetünk abból a problémából, hogy az államkasszák üresek, és nincs lehetőségünk a közlekedés eh, infrastruktúra finanszírozására. De nem csak nem csak erre, hanem más infrastruktúra fejlesztése is szükség van. Támogatjuk a bizottság javaslatát, az európai költségvetés véges, és nincsen semmi kockázata annak, hogy a költségvetés emiatt nőni fog, úgyhogy valódi, észszerű jó javaslatokról van szó. Köszönöm szépen. Gracias, señora Jensen. Köszönöm szépen, Jensen asszony. Most pedig a konzervatív frakció nevében Porába úrnak adom meg a szót. Másfél percben. Köszönöm szépen, biztos úr. A pénzügyi eszközök fejlesztése a közbefektetésére is majd jó hatással lesz, amely a 90-es évek óta hanyatlóban van, és az Európai Unió politikai céljáit is alátámasztja, például a jó pénzügyi kormányzás, illetve a támogatás, támogató eszközöket is meg fogják erősíteni ezek az eszközök a végrehajtásuknál bevonásra kerül majd a magántőke is, a közinfrastruktúra projektekbe, és garantálni fogják a pénzeszközök hatékonyabb kihasználását. Itt egy egyszerűsített jogi keretről van szó, amely nem fogja tovább bonyolítani a közvetítők, illetve a kedvezményezettek dolgát, hanem sokkal vonzóbbá teszik majd, teszik majd ezeket a, az ezek, ilyen projektekben való részvétel. Ugyanakkor legtöbb ilyen pénzügyi eszköz csak rövid távú és nagyon gyors nyeres örökségre megy ki, és nem támogatja a fenntartható hosszú távú projekteket, mert a kockázattól való félelem még mindig nagy. Köszönöm szépen. Egy perces hozzászólásával Murphy úr zárja ezt a kört az európai baloldal nevében. Köszönöm, elnök úr! Ennek a jelentésnek a háttere az, hogy összeomlottak a befektetések egész Európában. A közbefektetéseket csökkentették a szigorítási politikák miatt, amelyeket a parlament legtöbb, legfőbb frakciója, és ugyanakkor a bizottság is támogatott. De a történelmi számokat illetően a lehető legalacsonyabb szintjére esett vissza mindez a GDP-ben kifejezve. Az elmúlt három évhez képest is. Úgyhogy gyakorlatilag ahelyett, hogy befektették volna a bankok, spekuláltak a pénzpiacokon. És ezért nem lehet elfogadni azt, hogy azt mondják, hogy nincs megfelelő befektetés. Gyakorlatilag ők azok, akik gúzsba kötik a társadalmat ki kell egyesíteni például a projekt kötvényekkel esetleg ezt a helyzetet? De a válasz nem az, hogy megosszuk a kockázatot a magán szektorral. Gyakorlatilag állami befektetésekre van szükség, az összes forrásokat tekintve van elegendő. Három trillió eh, euróról van szó, eh, amely a legfőbb eh, cégek kezében van. A, lény, a, a lényeg az, hogy az infrastruktúrák és a munkahelyek teremtésébe kell befektetni ezt a pénzt. Köszönöm szépen. Köszönöm, Murphy úr. Most két percben Kalfin úr kap szót. Uh, I want... Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, én is szeretnék mindenkinek gratulálni, mindenkihez hasonlóan gratulálni a jelentéstevőnek. Kiváló munkát végzett, és remélem, hogy a következtetéseit, ajánlásait figyelembe veszi majd a bizottság is, illetve a jogalkotók. Többször elmondtuk már, hogy a pénzügyi eszközökre nagy szükség van, mert az európai költségvetés hatékonyságát megemlelik, és nem helyettesíteni kívánják a költségvetést. Jelenleg az európai költségvetésnek csak kicsit több mint egy százaléka kapcsolatos a pénzügyi eszközökkel, és egyelőre jól működnek, és a működésüket felül kell majd vizsgálnunk a jövőben. Azonban a használatuk korlátozott, általában kereskedelmileg attraktív projektek finanszírozására szoktuk őket használni, olyan befektetésekkel kapcsolatban, ahol az európai alapok az európai alapok kihasználtságát, tőkeáttételét emelik meg. Szeretném eh, hangsúlyozni, hogy mennyire fontos lenne az, hogy a KKV-k támogatására, kutatás, fejlesztés támogatására is kihasználjuk ezeket az eszközöket. Támogatom eh, a jelentést a, amiatt is, hogy eh, kevesebb, de koncentráltabb eszközt kíván teremteni, és hozzátenném, hogy nem szabad túlszabályoznunk sem, ezeket az eszközöket, inkább az utólagos ellenőrzést és az átláthatóságot kellene megerősítenünk. Előre nem tudjuk meghatározni, nem jellemezni őket, mert hogyha ezt megtesszük, akkor korlátozzuk majd a használatukat is. Végül pedig nagyon nagy mértékben támogatom, hogy ezeket a bizonyos platformokat megteremtsék, ahol egyesíteni lehet a magánpénzeket a közpénzekkel. És hogy az Európai Uniós alapok és a magánbefektetéseket is össze lehessen kapcsolni, valamint azt, hogy újból be tudjuk fektetni a nyerességet az alapokba. Por dos minutos también el señor Vaughan. Most két percben Von úr kap szót. que no diré como dijo anteriormente el comisario, que ya no está entre nosotros, porque en Úgy tűnik, hogy Von úr nincs jelen. Spanyolul azt mondanánk, hogy távol van. Úgyhogy most Cortez Lastra kollégának adom meg a szót kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni a jelentés tevőnek, Gárziába Rubiá kollégának, hiszen egy nagyon jó minőségű jelentés dolgozott ki. Pont Spanyolországban alapvető jelentőségű, hogy hozzáférjünk az ilyen innovatív pénzügyi eszközökhöz, hiszen ezek hatékonyak, és a jó együttműködést támogatják itt az Európai Unióban, pontosan a több éves pénzügyi tervezés keretében. Az Európai Uniósok polgára számára, akik az Európai Unió politikát hatékonynak és fontosnak tartják. Nos, az ő számukra rendkívül jelentőségű eh, ezeknek az innovatív pénzügyi eszközöknek az alkalmazása, például a vegyes alapok esetében. Ezeknek a segítségével szeretnénk a magánbefektetőket, a magángazdaságot bevonni a beruházásba. Egy olyan időpillanatban, szeretnénk ezt tenni, amikor a fejlesztési együttműködés keretében is szeretnénk új beruházásokat beindítani, hogy a munkaerő piacon fellendülés legyen. És a természetesen a pénzügyi tranzakciós adó is fontos. Köszönöm szépen, Ricardo, mondja az elnök. Ezzel a hozzászólók listájáról mindenkit meghallgattunk. Most pedig a spontán hozzászólásokra kerül sor. Van egy lista, a jelentkezőkkel. Mindenki egy perces hozzászólási időt kap. Először Elena Basescu kap szót. Köszönöm elnök úr a szót. Üdvözölni szeretném a bizottsági javaslatot, hogy intenzívebben használjuk fel az innovatív pénzügyi eszközöket. Bevezetősük igenis előnyös volt, és előmozdították a gazdasági fejlődést, úgyhogy láthatóbbá kell tennünk őket. A cél az, hogy elérjük az Európai Unió stratégiai célokat. Ezen kívül fontos az is, hogy központi koordináció alapján kerüljenek felhasználásra, ugyanis így intelligens, fenntartható növekedést érhetünk el. Ha azonban növeljük számokat, akkor több kihívással is szembe kell néznünk, mind a szabályozás, mind a kezelésük területén. Fontos tehát, hogy a lehetőleg egyszerűbb, átláthatóbb módon kerüljenek felhasználásra. Felhívom a figyelmüket arra, hogy az állam és a magánbefektetők részére is rendkívül vonzóvá kell tennünk őket. Köszönöm. Köszönöm szépen kolléganő. Joao Ferreira kollégának adom meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A 90-es évek első felében az Európai Bizottság egy sor kutatást, tanulmányt rendelt meg, amely arra ment ki, hogy a kohéziós politikának milyen finanszírozásra lenne szüksége, és a GDP 2%-át állapították meg minimumként. Lehet, hogy ez a dokumentum már nincs meg, de 20 évvel később most, mikor az Európai Unió már hatalmas bővítés után áll, a két százaléknak még mindig csak a két százaléknak még mindig csak a fele áll rendelkezésre kohéziós célokra, és ez az összeg egyre csökken. Milyen csoda kell ahhoz, hogy ennek ellenére e, sikerüljön ugyanolyan szintű befektetéseket és ugyanolyan célokat elérnünk, mint amelyek a 90-es években lebegtek a szemünk előtt. Természetesen szükség van ezekre a pénzügyi eszközökre, mert a kohéziós politikák végrehajtását is támogatni tudják ezek az eszközök. De azt nem hinném, hogy új eszközök feltalálására lenne szükség, hiszen ezek tovább emelnék az Európai Unió régiói közötti különbséget. Hatékony kohéziós politikát kell megvalósítani az európai költségvetésen keresztül. Köszönöm most Pászkvá a szó. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, hadd kezdjem azzal, hogy elmondom, hogy a jelenlegi sok pénzügyi eszköz és pénzügyi program eh, adta struktúra túlságosan komplex, és ezért lehet, hogy a magánbefektetőknek problémát okoz a használatuk, illetve annak megértése, hogy ez az egész struktúra hogy működik. Tehát sokkal jobban kellene koordinálni ezeket, sokkal inkább karcsúsítani kellene ezt a rendszert annak érdekében, hogy könnyű, könnyebb legyen vele az együttműködés. A pénzügyi eszközök támogatják a különböző résztvevők tevékenységét, és ezért nagyon fontos, hogy egy megfelelő átlátszó tájékoztatási rendszert is kialakítsunk esetleg egy egyablakos rendszert, amelyen keresztül minden érdeklődő megtalálhatja, hogy milyen lehetőségek vannak a, a különböző finanszírozási támogatásokra, ráadásul a saját nyelvén azon kívül a KKV-ket is támogatni kell, és azt, hogy a regionális hatóságok is ki tudják használni ezeket a lehetőségeket, hogy a megfelelő szolgálatokat, szolgáltatásokat, és a minél hatékonyabb pénzügyi finanszírozást meg tudják szervezni. Elnök, köszönöm szépen, Pascal úr. Luchen úrnak adom most meg a szót. Instrumentele financiare inovatoare Köszönöm a szót, elnök úr. Az innovatív pénzügyi eszközöknek nagyon fontos szerepe van a gazdaság fellendítésében, illetve a stratégiai célok elérésében az EU-n belül. Ugyanakkor sajnálatosnak tartom, hogy az alkalmazási területet még nem határolták körül. A módosításoknak nagyon gyorsan be kellene következniük, a rövid távú, középtávú projektek vonatkozásában, ami a rentabilitást illeti. Intelligens, fenntartható növekedést kell elérnünk, ugyanakkor támogatni kell a PPP-ket, a KKV-k segítségével, amelyeknek támogatásra van szükségük abból a célból, hogy a kutatás és az innováció fellendüljön ezen eszközök segítségével. Ezen kívül, hogy a befektetők könnyebben hozzáférhessenek ezen innovatív eszközökhöz, információs kampányokat kellene széles körűen szervezni az egész EU-ban. Köszönöm. Eh, kolléga. Köszönöm, szépen. Köszönöm szépen. Most pedig visszaadom a szót Lewandowski biztos úrnak, hogy reagálhasson a bizottság nevében a megtett megjegyzésekre. Köszönöm szépen, elnök úr! úgy gondolom, hogy rövid megjegyzést tennék csak, úgy, és úgy érzem, hogy a támogatásuk és az elkötelezettségük valóban nagyon nagy a innovatív pénzügyi eszközök mellett. Ez, a, ez az uniónk jövője, nincs más választásunk, mint hogy ezeket alkalmazzuk. A költségvetésünk nem elegendő, van egy nagy szakadék, amit egyszerűen ki kell valahogy töltenünk ezekkel a pénzügyi eszközökkel. Ezeknek egy részét már teszteljük, ezeknek egy más részét majd már sokkal nagyobb mértékben fogjuk alkalmazni méghozzá bizonyos körülmények között. A felülvizsgált költségvetési rendelet értelmében először is egyszerűsíteni fogjuk őket, mivel ez általában kifejezett kívánság, másrészt pedig az innovatív pénzügyi eszközöket fogjuk igen aktívan alkalmazni, és ezek arról is fognak szólni, hogy hogy fogjuk ezeket alkalmazni, eh, milyen eh, körülmények között, milyen jogszabályok fogják ezeket eh, követni, és ez a tanács és a parlament közötti együttműködés tárgya lesz. Majd nagyon szépen köszönöm még egyszer a megjegyzéseiket. A pénzügyi eszközöket mindenképp ki kell használnunk. Köszönöm. Most két percre Gárdia Zabál asszonynak adom meg ismét a szót, hogy befejezze ezt a napi rendi pontot. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani önnek és Lewandowski biztos úr. Sok hozzáfűzni valóm már nincsen mindazok után, amit a kollégák elmondtak ebben a vitában gyakorlatilag felsoroltuk az innovatív pénzügyi eszközök valamennyi fontos tulajdonságát és azt a szerepet is méltattuk, amit a következő pénzügyi keretben játszhatnak. Áttekinthetőnek, egyszerűeknek kell lenniük, és te, természetesen Európa szerte tájékoztatni kell róluk a kis és középvállalkozásokat, hiszen az ő kezükbe kívánunk adni ezek, ezen eszközök által egy új finanszírozási eszközt. Az ő kérelmezésük és igénybevételük nem szabad, hogy túlzottan összetett legyen. Reklámoznunk kell őket, terjesztenünk kell őket adott esetben a helyi szinten is, hiszen helyi szinten van hiány a megfelelő finanszírozási forrásokból, és ezek az új innovatív pénzügyi eszközök fontos segítséget jelenthetnek pontosan a kis és középvállalkozások számára. Nyilvánvalóan nem szabad, hogy kételkedjünk abban, hogy mikor vehetjük igénybe ezeket a pénzügyi eszközöket, és adott esetben jelentőségük van más támogatási formák felváltásában is. Hogyha egy projektet eh, pozitívan értékelnek, akkor a projekthez kapcsolódó kockázatok is eh, alacsonyak lesznek, tehát ezeket a projekteket adott esetben közvetlenül a piacról is lehet finanszírozni. Ugyanakkor vannak olyan projektek, amelyeknek a megtérülése vagy az értékteremtése sokkal kisebb, és ilyenkor rögtön eh, állami támogatásokra vannak utalva de e két terület között van egy nagy sáv, ahol ugyan nagy a megtérülése a projektnek, de nem eléggé nagy ahhoz, hogy a pusztán, tisztán piaci eh, finanszírozást lehetővé tegye. Itt kellene ezeket az eszközöket eh, alkalmazni, és itt válthatják ki ezek az innovatív pénzügyi eszközök az állami támogatásokat, anélkül, hogy a tőkepiacon eh, torzulást okoznának. És Murphy úr már elmondta, a magánbefektetések, magánberuházások az elmúlt időszakban rendkívül mértékben zsugorodtak, őket szeretnénk újra felszólítani, hogy segítsenek javítani a tőkéhez való hozzáférést, hiszen nagyon sok pénzügyi tőkét csak spekulációra használnak, ahelyett, hogy produktív, stratégiai beruházás eszközévé váljan. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Eider. Kicsit vissza fogok most élni a pozíciómmal szeretnék egy személyes megjegyzést tenni. Nagyon büszke vagyok arra a arra, hogy ez az egész vita lefolyt, és ahogy ez az egész jelentés megszületett. Ugye te pontosan tudod, hogy Spanyolországban mi a helyzet, hogy milyen sok ember szenved a jelenlegi gazdasági válság miatt. Holnap szavazunk a jelentésről. Következő napi rendi pontunk a bizottság nyilatkozata a Duna régióra vonatkozó uniós stratégiáról. Szaszkijevics biztos úr már megjelent, úgyhogy most meg is adom neki a szót. Tessék, uram! Sajnos nincs mikrofonja a biztos úrnak, nem hallunk semmit. Now it works. Azzal a nyilatkozattal kezdeném, hogy a Duna stratégia rendkívül fontos az Európai Unió számára. 14 országot köt össze, 8 tagállamot és 6 nem tagállamot. Több mint 100 millió állampolgár területe, és ezt a stratégiát, amikor létrehoztuk,